ezzel szemben. Ezzel a mandátumok érvényességét megerősítettük. A függetlenek részéről kérelmeket kaptam delegációk és szakbizottságokba való kinevezéseket, illetően ezen lista az ülés jegyzőkönyvhez csatolódik, hogyha nem lesz kifogás ezzel szemben az ülés végéig, akkor ezen kinevezéseket elfogadottnak tekintjük. Kedden az első szabályzat